Welcome. I think that you should start. Proszę Państwa, jeśli chodzi o... Witam Państwa. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök itt. Örömömre szolgál, hogy mindenkit itt láthatok. A hétfői nap egy olyan nap, mint önök is tudják, amikor egy-két kollégánk még a választókerületében van, de hogyha valaki az Európai Parlament tagja, akkor az nem csak abból áll, hogy itt Brüsszelben vagy Strasbourgban dolgozik, hanem választókerületi kapcsolatokat is ápolni kell. Mindenki megkapta a napi rendtervezetet, gondolom elfogadhatjuk, ugye, ha nincs ellenvetése bárkinek is. Az ülésünk a weben követhető, 20 nyelvre van tolmácsolás, észt, máltai, szlovák és gélik nyelvre, ír nyelvre nincsen. Fogadjuk el az április 21 és az április 25 és 26 ülés jegyzőkönyvét. És ezzel már is a négyes napi rendi pontra térünk rá. A tag, tagállamok által a 2014 és 2020 közötti időszakra kidolgozott kezelési eszközök áttekintése, nemzeti és uniós keretek című tanulmány ismertetése. Ezt a tanulmányt a Research Center for the Management of Agricultural and Environmental Risks madridi kutatóközpontja készítette, bevonva Franciaországból, Olaszországból és Spanyolországból három um, egyetemet, a Grenoble Alpi Egyetemet, Franciaországból a Nápolyi Egyetemet, és az Institute of Economics, Geography and Demography of Madrid, tehát a Madridi Egyetemet. A tanulmány célja az, hogy áttekintse azokat a végrehajtó intézkedéseket, amelyeket az EU tagállamok fogadtak el a kockázatkezelés tekintetében a mezőgazdasági ágazatban. Voltak éppen tehát azt vizsgálja meg, hogy a tagállamok mit hajtottak végre ezekből az intézkedésekből. A tanulmány megvizsgálja a kockázatkezelési eszközök hasonlóságait, különbözőségeit, annak érdekében, hogy jobban megértsük hatájukat, határaikat és az esetleges hiányosságokat is. Végezetül a tanulmány a kap jövőjére tekintett is kitér a kockázat kezelés tekintetében, azzal a céllal, hogy még hatékonyabban lehessen a piaci volatilitással, vagy bizonytalansággal és a jövedelmi bizonytalanságuk jelenségével megbírkozni. a piac stabilitása és a kapjó működése jelentik tehát a kulcselemeket. Üdvözlöm a tanulmány három szerzőjét, Isabel Bardachit, aki a Research Center for the Management of Agriculture and Environment Risks szed képviseli Spanyolországból. Jose Maria Sumpsit is üdvözlöm, aki szintén ugyanezen kutatóintézetet képviseli, valamint Thomas Garcia a karate urat, és üdvözlöm az Institute of Economics Geography and Demography részéről, szintén Spanyolországban. Bardahi asszony kapja meg először a szót, és amennyiben kérdések vannak, és gondolom, hogy lesznek kérdések a képviselőtársak körében, akkor feltehetik a kérdéseket, és a szakértőink pedig válaszolnak majd. Nos, hát akkor már is megadom Bárdahi asszonynak a szót. Parancsoljon, a szó az öné. Eh, muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, beszeretném mutatni ezt a tanulmányt. melyet az Európai Parlament megbízásából készítettünk. Először a célokról röviden. Egyrészt a támogatási keret, azaz célok, támogatási keretek, azután a végrehajtás és a támogatási intézkedések. E pontban vizsgáljuk meg a tagállami végrehajtást, aztán néhány kulcs gondolatot fogalmazok meg arról, hogy egy ilyen keret a kockázatok kezelését kezelő jobb keret eh, hogyan nézzen ki, és utána a, kitekintek a célokra. Röviden, tehát lássuk először a tanulmány fő céljait. Arról van szó, az a feladat, hogy a különböző támogatási intézkedések alkalmazását ellenőrizzük, a kockázatmenedzsment és a a kockázatmenedzsment tekintetében. Az eredmények fényében pedig javaslatokat teszünk az eszközök esetleges módosítására. Ez volt a második célunk. Lássuk tehát a támogatási keretet, a support frameworköt. A WTO zöld doboz vagy green box szabályai határozzák ezt meg, ezek az agrár megállapodások, amelyek meghatározzák, hogy mely szabályokat kell betartani annak érdekében, hogy legálisak legyenek a támogatások. Mondom, ez a green box kategóriájába tartozik. Két szempontot veszik figyelembe a WTO szabályrendszerem. Egyrészt a jövedelem biztosítás lehetőségét, valamint a hozam biztosítás kérdését. A hozam tekintetében azt mondják a szabályok, hogy ahhoz, hogy valaki a Greenbox, hogy egy támogatás Greenboxos megfeleljen a Greenboxnak, a támogatásnak az elmúlt három éve 30%-ának kell lennie, és kisebbnek kell lennie a kompenzációnak, mint a jövedelem a veszteség 70%-ának, és a kompenzáció nem függhet össze sem az árral, sem a különböző inputokkal arra is szükség van, hogy egy a katasztrófa helyzetben 30%-os határt át lehet lépni az elmúlt három év átlagát tekintve, hiszen a kifizetések kizárólag a katasztrófából eredő kifizetések lehetnek, és a kompenzáció, még egyszer mondom, nem lehet magasabb, mint a kiegészítő költségek. A szabályok melyeket a WTO előírt, melyben a WTO-ban megegyeztek, meglehetősen restriktívek, csak ezen szabályok alapján eh, érvényes egy, kerül egy támogatás Greenboxba. Hogyan néz most ki az Európai Uniós támogatások rendszere? a 2007-2013 és 2014 2020 os korszakot kell külön választani. Az előző pénzügyi keretidőszakban a tagállamoknak arra volt lehetőségük, hogy a kockázatmenedzsmentet a 68-as cikk alapján támogassák. Az egyszeri kifizetésekről szóló rendeletről van itt szó. Itt a zöldség, gyümölcs és bor ágazatról van szó, de ugyanakkor vannak állami támogatási iránymutatások, amelyek meghatározzák, hogy <clears throat> milyen módon lehet az állami támogatást alkalmazni. Ex ante támogatás és ex post támogatás létezik. Az ex ante támogatás biztosítást, illetve közös alapokat jelent, az ex post támogatás pedig járványok, vagy pedig katasztrofa helyzetekre vonatkoznak. A jelenlegi jogi keretben főleg a kockázat támogatási és kockázat menedzsment eszközeiben a kapon belül változtatások történtek. Egyrészt még mindig a zöldség, gyümölcs, borágazatra vannak speciális intézkedések, ugyanakkor a kölcsönös alapok és a biztosítások átkerültek a kettes pillérben ezek most a leginkább indikatívnak tekinthető eszközök, az állami támogatási eszközök azonosak, amely szabályok alapján a tagállamok az, az ágazatot támogathatják. Voltak éppen a későbbiekben azt mondhatjuk, hogy ez egy rugalmas keret, amelyet a különböző tagállamok sajátosságaihoz lehet igazítani, és különböző kockázatmenedzsment modelleket tesz ez lehetővé, akap keretén belül, és ez természetesen változtatásokat hozott magával, hiszen az első pillérből a második pillérbe kerültek át a kap támogatási eszközei. A 68-as cikk, az előző pénzügyi keret időszakban ez volt ez a meghatározó cikk. A 68-as cikk hatája alatt bizonyos feltételeket teljesíteni kellett annak érdekében, hogy a green boxba kerüljenek a támogatások, ugye a 30%-os szabály, illetve a 70%-os szabály vág ide. Az állami támogatási eszközök, intézkedések a 30% alatti támogatást tették lehetővé. A, ugyanakkor kap szabályaiba 2014-2020-as időszakba kerültek először a köz a kölcsönösségi alap és biztosítási eszközök. Ez az egyedüli eszköz, amely a közösségi vívmányokban, a közösségi joganyagban lehetővé teszi a piaci kockázatok igazgatását, főleg kölcsönösségi alapok működtetésével. Lássuk, hogy hogyan hajtották végre az idevágó szabályokat. Először is a keret nagy ö, divergenciát kínált, játékteret kínált a tagállamoknak. A 68-as cikket csak Franciaország, Olaszország, Magyarország és a Netherlands nevű ország, tehát Hollandia alkalmazta. Ugyanakkor a, a kölcsönösségi alapok támogatása nagyon visszafogott, ezek alacsony összegek, és voltak éppen az ágazat nem igen él ezekkel. Sok tagállam használta ugyanakkor az állami támogatási eszközök valamely formáját. Lássuk ezt a diagramot, amely a köztámogatások típusát mutatja meg az egyes tagállamokra lebontva, a támogatási forma alapján osztottuk be a tagállamokat, a kap alapján, vagy pedig a állami támogatás alapján való támogatás alapján. Láthatják, hogy minden tagállam használt valamilyen támogatást, vagy a kapon belül, vagy az állami tagáll támogatás lehetőségén belül, vagy ex ante, vagy biztosítás, vagy pedig e- adhok támogatást, ex-post támogatást. A táblázatból jól kiolvashatják a közkéz kiadásait a kockázatkezelés és a kríziskezelés tekintetében. Ez a 2007-2014-es idő, 2013-as időszakot mutatja. Az első oszlopban láthatják azt a pénzt, amelyet ex post kríziskezelésre billogoztak meg, vagy pántlikáztak fel a harmadik oszlopban pedig az ex ante összegeket látják. Az egyik következtetés, melyet levonhatunk, levonhatunk a táblázatból az, hogy az össz összeget megvizsgálva mintegy 14 milliót kapunk. 14 milliárdot kapunk. A legnagyobb kifizetés a krízis menedzsmentre került kifizetésre. a kapból származó összegek egy kisebb részt jelentenek, de fontos kiemelni azt is, hogy minél többet fordítanak az ex ante kiadásokra, annál kevesebbet fordítanak az ex post kiadásokra. Ahol tehát a tagállamok a kockázatkezelést már ex ante módon támogatták, kevesebb ex post krízis kezelési intézkedésre volt szükségük. Lássuk, hogy hogyan változott a keret a 2007-2016-os időszakról a 2014-2020-as időszakra. Egy sor változás történt a kapon belül. Itt voltak éppen azt akarjuk megmutatni, hogy a tagállamok a saját hozzáállásokat hogyan változtatták meg. A 68-as szik alatt Olaszország, Franciaország, Magyarország, Hollandia E, élt a biztonsági modellel, ők ugyanakkor a vidékfejlesztési programba léptek át, ez a kettes pillér alá tartozik, mint tudják, és egyre több olyan tagállam van, aki kap finanszírozást alkalmaz a kockázatkezelés programok működtetésére. A kölcsönösségi alapok továbbra is kisebbségi részt hasítanak ki az összköltségvetésből, és a jövedelem stabilitási programok pedig Olaszország, Magyarország és Spanyolországban kerültek felhasználásra, és Spanyolországban csak Castile és Lyon régióban. Hogyha megvizsgáljuk az idei, az jelen programidőszak tervezett kiadásait, az egész éves programidőszakról beszélünk, látható, hogy egy-két krízisre már bizony választ kellett adni, és itt főleg a vidékfejlesztési programok biztosítási programjai érvényesültek Castilla Lyonban, tehát Spanyolországban, Magyarországban és Olaszországban. Akik inkább a jövedelem stabilizációs eszközre, eszközre koncentráltak. A támogatás teljes összege, melyet a kockázat menedzsment eszközökre használnak fel, mintegy két és fél milliárd euróra tehető összevetve az a 12-13 milliárdos összeggel az elmúlt 7 éves időszakban láthatjuk, hogy ez roppant visszafogott szám. A tagállamok sokkal inkább a kockázatmenedzsment sem, mint a krízismenedzsmentre koncentrálnak. Láthatják az állami támogatási kiadásokat a kockázat és krízismenedzsment céljaira lebontva, és ugyanez a trend rajzolódik itt is ki, amely az előző programozási időszakban kirajzolódott. Látható tehát, hogy pont ezen a területen nagy változások tanúi vagyunk és a meglévő rendszert különböző módon használják fel. Ez a táblázat egy sor gondolatot foglal össze és jelenít meg, melyek segítségével jobban megérthetjük a kezelési intézkedéseket. Itt azt láthatják, hogy hogyan oszlik meg a kockázat, az egész időszakra levetve, lebontva különböző kockázatokat mutatjuk meg, melyekkel a termelők vagy a termelői szövetkezetek néznek szemben, szembe, anélkül, hogy harmadik felekre kellene átruházniuk a kockázatot. a magán menedzsment eszközök, a piac menedzsment eszközök teszik lehetővé, hogy maguk bánjanak jobban a kockázatokkal, teljesen mindegy, hogy egyeni termelőkről, vagy pedig termelői szövetkezetekről van szó. Ahogy növekszik a kockázat, ezt a kockázatot egyre inkább más szervek kell, hogy viseljék, például a termelői eh, szervezetek, eh, vagy pedig eh, konkrétan a biztosítók és a kölcsönösségi alapok. Mindez tehát a várható kockázat megoszlásától függ. A különböző eszközök PPP rendszerben, public-private rendszerben finanszírozhatóak, és a katasztrófákból, természeti katasztrófákból eredő kockázatokat sokan inkább a public, a közkéz eh, biztosítja. Az egész piramisból azt tanulhatjuk, hogy minden hogy a, minden kockázatra ki kell, hogy terjedjen a rendszer, a rendszer mobilis, a gazdálkodók több kockázatot vállalhatnak úgy, hogy nem kell transferálniuk, nem kell átadniuk ezt a kockázatot. Ám hogyha a kockázatot más felekre ruházzák át, vagy transferálják, akkor ezt, akkor itt a krízisek lehetőségét is kezelni kell. Minél több kockázatot kezelünk, annál inkább kisebb, kevesebb kockázattal nézünk majd szembe. Lássuk a következtetéseket. Az Európai Unióban nem létezik egy homogén, egységes támogatási rendszer a kockázatok kezelésére. Az MS-eknek, melyek a tagállamok, különböző modelleket kellett kidolgozniuk, és ez különböző kockázatkezelést biztosít, mindenkinek a saját kockázataihoz kell igazítani a rendszerét. Mind, mind, mindez azt jelenti, természetesen, hogy a meglévő keret bármely formájának kompatibilisnek, összeegyeztethetőnek kell lenni a már meglévő támogatási modellel, melyet az egyes tagállamok alkalmaznak. Lássuk következtetéseinket még. A kockázatokat különböző szinteken kell strukturálni, azért, hogy a különböző eszközök lehetővé tegyék a mindenfajta kockázat kezelését. Az egyes kockázatokat persze különböző testületek vagy szervek külön, független módon kell, hogy lefedjék, és hatékony együttműködésre van szükség a magán és a közféra között a kockázatkezelési eszközök támogatása egy krízis esetében úgy kell, hogy működjön, hogy a meglévő szereplők közötti kapcsolatot, akik mind a kockázatkezelésben működnek közre, jól ismerjük. Ezen felül a meglévő adatok elemzése arról, hogy hogyan kezelik a tagállamok a kockázataikat, világossá teszik, hogy a szabályok nem tudják megakadályozni a kríziseket. Mi több nincsenek olyan alapok, amelyek a krízis megelőzésre volnának pántlikázva vagy elkülönítve adhok módon. Ami pedig a piaci ami pedig a piaci kockázatokat illeti, azt, azt vehettük észre a vizsgálat során, hogy volt egy olyan eszköz, melyet kizárólag itt Olaszország és Kastília Leon régió, de főleg Olaszország használt. Ez pedig a jövedelem támogatás eszköze. De nem csak ezzel az eszközzel élnek ritkán az Európai Unió tagállamai, hanem a kölcsönösségi alapok eszközével is. Eszközével sem, mondjuk inkább úgy. A következő kapreform során Érdemes volna tehát elgondolkozni azon, hogy hogyan lehetne a támogatott jövedelem eszközével az ilyesfajta kockázatokat lefedni, és nagyobb biztonságot kínálni így a termelőknek, a gazdálkodóknak. A jövedelem biztosítás bevezetése során ugyanakkor nagyon fontos szerepet játszanak a végrehajthatósági technikai tanulmányok, mely, mely, melyek feltérképezhetővé teszik a jövedelem vagy hozam veszteséget. Adatbankok segíthetnék ezt a, tan, ezt a tanulmány, e tanulmányok elkészítését, és persze komplementár rendszernek kell ennek lenni. Ezt a munkát még el kell végezni. Ám a viszontbiztosítás fontos forrása lehet a a piaci biztosításnak, illetve fontos kiegészítője lehet a piaci biztosításnak, de nagyon fontosok a PPP-k is, annak érdekében, hogy megfelelő biztosítékot kínáljunk. Melyek az ajánlásaink? Az első ajánlásunk az, hogy úgy gondoljuk, arra volna szükség, hogy a közös normákra vonatkozó közös ajánlást kellene elkészíteni a kockázatmenedzsment eszközök tekintetében. Ezen felül úgy gondoljuk, hogy egy európai mezőgazdasági piaci megfigyelőhely létrehozása segítene abban, hogy egy korai kockázatjelző rendszer működjön, és így automatikusan is kríziskezelési intézkedések indulhatnának útjukra. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, a termelői szervezetek és a, a gazdálkodói szervezeteknek biztosítani kell, hogy az igényeknek, a keresletnek megfelelően változtassanak a termelésen, biztosítva így a minőséget, a mennyiséget, eh, azaz tehát a krízis létrejötte előtt már kiigazíthatnák a termelést, és ilyen módon a piaci torzulást el lehetne kerülni a, hogyha az alapkifizetések, a basic payments csökkennének, akkor biztosítani kellene, hogy a kapban lévő költségvetést ből támogatást kaphassanak a gazdálkodók és így voltak éppen a kockázat kezelési eszközök végrehajtásának finanszírozása megoldást találna. Egy krízis tükrében, egy krízis fényében persze hatékony eszközre van szükség, hogyha a tagállami allokációkat vizsgáljuk meg a krízis alapban, azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt, a, ezt az alapot fel kell tőkésíteni. A kockázatkezelési programok nagyon nagy szakértelemet tesznek, igényelnek, főleg a vidékfejlesztési programok tekintetében igaz ez. Erre, tehát erre a fajta képzésre szükség van. Több <coughs> javaslatunk az, hogy a kockázat és krízismenedzsment eszközöket egy egységes keretben kell a kopon belül egységesíteni, teljesen mindegy első pilléres, második pilléres, vagy piaci kockázati pillér alá tartoznak, egységesen kell ezeket kezelni a kapban, annak érdekében, hogy a kockázatokat kezelni lehessen. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Zgodnie z zapowiedzią... Köszönöm szépen. Az eltig elhangzottakkal elhangzottaknak megfelelően meghallgattuk ugye az előadást, és eh, a kérdéseket fogjuk most meghallgatni. Rátérünk a kérdésekre. Meg is adom a szót, Pitya asszonynak ő az első tessé. Köszönöm szépen. Köszönöm azt a felvezetést is, és lenne egy kérdésem, nagyon konkrétan, sőt, inkább javaslat hogyan lehetne a lehető legjobban kihasználni a kockázatkezelési eszközöket, hiszen azt látjuk, hogy a tagállamokban a gazdák nagyon különböző kockázatokkal kell számoljanak, főként a természeti katasztrófákra gondolok. Nem olyan régen azt láthattuk, hogy például Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, Magyarországon, tehát Közép-Európában, de akár még Romániában is, sőt Franciaországban is nagyon nagy problémák adódtak, vagy sújtotta ezeket az államokat, és több mint egy milliárd eurós kár következett be a mezőgazdaságban. A tagállamok ekkora kárt nem tudnak egyedül megtéríteni, és a biztosító társaságok sem képesek erre, éppen ezért az Európai Bizottságtól kértünk segítséget. Most ebben a konkrét esetben meg tudná mondani azt, hogy milyen fajta kockázatkezelés segíthetne a gazdákon a megoldás, esetleg a meglévő eszközök, például a kockázati vagy a válság alap alkalmazása nem segítene még jobban. Én itt most nem arra gondolok, hogy a kapon kívül milyen további eszközöket tudnánk megmozgatni. Ennek az lenne a célja, hogy a meglévő válságokat kezelni tudjuk akkor, amikor a gazdákat természeti katasztrófák sújtják. Úgy következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadását. Három rövid kérdésem lenne először is. Ezen kockázatkezelési eszközökkel kapcsolatban eh, elég alacsony plafont határoztak meg. Miért van ez így? És van-e nagyobb tudunk-e valahogy nagyobb mozgásteret biztosítani az ágazatnak, hogy a, az ö, saját kezdeményezéseikkel előálljanak, amelyek jobban megfelelnek az adottságoknak, a tagállami adottságoknak. Ön, ön szerint ö, bölcs dolog lenne-e a jogszabályalkotásnak több mozgásteret adni a saját kezdeményezésekhez? A második dolog, elég alacsony az apték a második ágazatban is, ha jól ö, tudom, akkor a második pillér nincs, ott az összegek nincsenek elkülönítve, különbe pántlikázva, úgyhogy talán itt lehetne kockázatkezelésre és válságkezelésre koncentrálni. Ami pedig a VTO boxot illeti, a 30%-nak abszolút meg kell felelni. Sok gazdától hallom, akik azt mondják, hogy a 30%-kal kapcsolatban az a elképzelés, hogy ez túl magas. ezen, ennek a zöld boxban eh, kell lenniük, vagy eh, a sárga boxból is lehet-e erre pénzt átirányítani? Köszönöm szépen, Csájl képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bemutatót. Nagyon-nagyon érdekes volt. Az elmúlt évben Hollandiában valóban Elég nagy kár érte a mezőgazdaságot a rákcsálók miatt, és kérdezem, hogy mit tehet Európa ezzel kapcsolatban. Mi a helyzet, ami a vidékfejlesztést illeti? Vannak-e itt lehetőségek? Hollandiában világosan megmutatkozott, hogy a második pillér, a második pillét más célokra használják, és azért nekem is meglepett, hogy mi minden lehetséges itt például természetvédelem területére. Ez tényleg így van? Lehet? A tagállamok átirányíthatják a pénzeket? Friz, Frizlandban például azt kérdezték tőlem, hogy miért van ez így? És egyre több, sokkal nagyobb tájékoztatási munkát kellene végeznünk. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja a Szenra képviselő. Én is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért és az előadásért. Lenne egy kérdésem a kockázatokkal kapcsolatban, a e, piacon megjelenő kockázatokkal kapcsolatban. Ez a, e, az eszmecsere itt egy szokásos eszmecsere, mindig beszélünk az önkéntes intézkedésekről is, de a tanulmányban elhangzik az is, hogy a kereslet hozzáigazítása is fontos lenne, a, a mennyiségek hozzáigazítása. Aztán még egy dolog felvetődött, a kifizetések csökkentésének a lehetősége, hogy egy nagyobb alapot hozzunk létre. Végig gondolták-e már a tanulmány készítése során, hogy a kereset, kereslet kínálat kiegyenlítése a közpolitikákon keresztül történhetne? és ezeket az intézkedéseket így kellene betartani. Másodszor pedig nem gondolják-e, hogy a kifizetések csökkentése súlyosabb negatív kihatásokat jelentene az amúgy is alacsony jövedelmekre, a termelők amúgy is alacsony jövedelmére. A véleményünk szerint ezeket a kifizetéseket pontosan ezért terveztük és vezettük be, hogy ellensúlyozzuk ezeket a negatív hatásokat, amelyek egyre alacsonyabb árakhoz vezetnek. Ezért egy kiigazításról van szó, itt túlélési küzdelem ez tulajdonképpen. Hogyha még inkább csökkentjük ezeket a kifizetéseket, és a az állami oldalon a semmi tevés politikáját ezzel akarnánk mi kiegészíteni, akkor még nagyobb kárt jelentene ez. Hogyha minden tisztviselő azt mondaná, mi lenne, hogyha nem csak a tisztviselőknek a, például a tisztviselőknek a jövedelmét is csökkentenénk? A politika, ez a politika, ez a mezőgazdaságpolitika árcsökkenéshez vezet, és akkor még a jövedelmük ezáltal is csökken a gazdáknak, és még egy kifizetést csökkentünk, akkor ez már elég súlyos következményekkel járna. Erre is odafigyeltek-e? És mi a helyzet itt a közpolitikai lépésekkel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt, amit meghallgathattunk. Ahogyan ön is elmondta, Olaszország hazám egy külön programot hozott létre, még akkor is ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha ez még nem lépett életbe, hiszen csak a jövő év januárjában lép majd életbe. És pont ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Olaszországban felmerül bennünk az a kérdés, hogy január 1-ével indul majd ez az alap. De mi történik akkor, hogyha mondjuk állandó veszteségekkel kell majd számolni ennek az alapnak mondjuk egy egész éven keresztül, tehát hogy egyszerűen tönkre megy ez az alap. Hogyan lehet biztosítani a folytonosságát ennek az Income Stabilization Toolnak? Ebből egyébként egy másik aggályom is fakad, nem kockáztatjuk azt, hogy újra nemzeti kézbe kerül át a politika? Nem lenne jobb, hogyha egy európai alapot hoznánk létre annak érdekében, hogy a tagállamok ezeket a stabilizációs mechanizmusokat közösen hoznák létre? Nem lesz így egy ilyen leopárd mintás Európa a végeredmény? Pán Poszol Pocsak. Děkuji za udělení slova. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a prezentációt is, és lenne egy kérdésem a kockázatkezeléssel kapcsolatban, ami az innovációt illeti a mezőgazdasági ágazatban. Nálunk is voltak fagyok, és, és a legtöbb szőlő elfagyott, de a szőlőket, hogyha, hogyha a szőlőt kezelték volna egy bizonyos speciális technikával, akkor ez nem történt volna meg. És én beszéltem a szőlészekkel és borászokkal, és azt hallottam, hogy a gazdag, mezőgazdaságban kiváló innovatív módszerek vannak, de a gazdák ezeket nem használhatják ki. Nem hiszem, hogy ex ante módon az innováció kérdését fel kellene vetni az alapokhoz való hozzáférést tekintve, de a kockázatkezelésnek része kellene, hogy legyen. Kérdezem, hogy gondoltak-e arra, végig gondolták-e azt, hogy milyen specifikus eszközök kell lehetne arra ösztönözni a gazdákat, hogy ezeket az innovatív technikákat használják. Kutatásfejlesztést kellene támogatni, és a gazdáknak tudatában kell lennie, lenniük, hogy léteznek ezek a technikák. És ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy a bizottságnak meg kellene próbálnia arra ösztönözni, a gazdákat, hogy nagyobb érte, érdeklődést mutassanak az innovatív megoldások iránt. Köszönöm szépen, Annu képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci Köszönöm szépen eh, az előadást ezeknek az eszközöknek a vegyes felhasználását én is támogatom. Felmerül a mezőgazdasági politikának a renacionalizálásának a kockázata, másodszor pedig azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk, hogy amit ezekkel az eszközökkel elérünk, az mindenki számára lehető legtöbb gazda számára elérhető legyen legalább középtávon, de a nehéz helyzetekben pedig természetesen sürgősségi eh, intézkedésekre van szükség. Azt gondolom, hogy a helyzetet mindenképpen figyelembe kell venni. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy nagyon sok gazda eh, húzza le a rolót, sokan mennek csődbe, és a mi régiónkban is sok tejtermelő van, aki felhagy a termeléssel. Tehát gyorsan kell reagálni a helyzetekre. Egy ilyen ö, sürgős helyzet, ö, nagy károkat felvető helyzetben a bizottságnak is nagyon gyorsan kellene reagálnia, mint ahogy ez legutóbbi eszmecserén is elhangzott, hatékony intézkedésekre van szükség, és a, a támogatások, a kifizetések a kereslethez kellene, hogy kapcsolódjanak. Azt gondolom, hogy most már nem várhatunk. Nagyon fontos, hogy minél gyorsabban a júniusi, vagy legkésőbb a júliusi tanácson választ kell találni erre a kihívásra. Dziękuję. Pan poseł úr Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Izabel Bárdasinak a az előadását. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos mélyebben elemezni ennek a tanulmánynak az eredményeit, ahhoz, hogy elemezni tudjuk a jelenlegi és a középtávú eszközöket, mert különböző helyzetekben különböző eszközöket kell használni. És persze a következtetések nagyon fontosak. Most azonban hát sajnos eléggé pessimista vagyok a jövőt illetően, bár mindannyian ugye jobb jövőt szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha a fiatal gazdák dolgoznának a mezőgazdaságban. Persze a feltételek különbözőek, és nem minden függ magától a tagállamtól. Vannak egyéb tényezők is, különböző adórendszerek például, különböző illetékek, és Litvánia, helyzetében, Litvánia esetében a kormány bevezetett egy jövedéki adót a dízel üzemanyagra, és ez csökkentett, e, emiatt csökkent a gazdák jövedelme, és ezt nem kompenzálták. Úgyhogy a kifizetéseknek az összege a tárgyalások eredményét Mm, mutatja az Európai Bizottság és a tanács, tehát a tagállamok közötti tárgyalás eredményét, de vannak más tényezők is, amelyek tagállamról tagállamra változnak. És egyes esetekben az árak volatilitása kifejezetten erős, és akár 200 százalékkal is csökkenhetnek az árak. A gazdák vásárlási kapacitása nem igazán kulcsfontosságú tényező a kockázatkezelésben, de mégis azt gondolom, hogy figyelembe kellene venni. Gyakran hangzik el, hogy a gazdák tárgyalási pozícióját erősíteni kellene, ehhez segítenünk kell a gazdáknak. Jobban kell tájékoztatni őket a különböző tényezőkről, az árak volatilitásáról, annak érdekében, hogy jobb, jobb jövedelemre tehessenek szert. Litvániában és más országokban az együttműködés szintje kifejezetten alacsony, és ami a kockázatot illeti, itt ez azt jelenti, hogy rendkívül nehéz a kockázat megosztást bevezetni. A gazdák egyszerűen a túlélésre mennek, és tulajdonképpen mindenkit csak az érdekel, hogy a legalacsonyabb költségen tudjon termelni. Tehát más intézkedéseken kellene gondolkodnunk, új eszközöket kellene bevezetnünk, amelyek hatékonyak lennének, hogyha harmonizálnánk ezeket európai szinten hiszen az új intézkedések bevezetésének a folyamata nemzeti szinten nagyon lassú, és ez gyakran azt jelenti, hogy egyesek csődbe mennek. Például Litvániában bizonyos intézkedések vitája olyan sokáig tartott, hogy hogy a hosszú eszmecserék eredményeként bevezetett törvény hatása túlságosan alacsony volt, gyenge volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy európai szinten kellene ezt megoldani, ahelyett, hogy egyénileg nemzeti szinten próbáljuk megoldani a helyzetet, mert különben a végén egy olyan helyzetbe manőverezzük magunkat, amikor is már nem lesznek termelő gazdaságok. A gazdák eh, egyre inkább eh, elhagyják a, felhagynak a mezőgazdasági termeléssel, nagyon sokan csődbe mentek. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Müller képviselő. Köszönöm szépen a tanulmány bemutatását. Nagyon örülök annak, hogy nagyon részletes számokat hallottunk az új pénzügyi keretet is 2014-2020 között három új kockázatkezelési eszközzel láttuk el, és látjuk a dokumentációban azt is, hogy egyes tagállamok használják ezt csak ki. Az én véleményem szerint az Európai Bizottságnak még egyszer meg kellene nézni, hogy milyennek az oka, és végig gondolni, hogy esetleg a 28 tagállamban mégis hogyan lehetne megegyezni, egyességre jutni, és egy olyan kockázatkezelési eszközt elfogadni, ami valóban előre visz bennünket. A legkülönbözőbb végrehajtási módok vannak a 28 tagállamban, tulajdonképpen nincs is közös mezőgazdasági politika, minden tagállam a maga szakállára dolgozik, ez az egyik legfontosabb ok. Én egy külön válság alapot hoznék létre a pénzügyi terven kívül, hogy gyorsan tudjunk reagálni, és valódi segítséget tudjunk nyújtani. Persze azt is tudom, hogy a mezőgazdasági bizottságban intenzíven végig kell gondolnunk, hogy valóban azt akarjuk-e, hogy a közvetlen kifizetéseket komolyan megkurtítsuk és átirányítsuk egy biztosítási alapba, vagy nem. A legtöbb mezőgazdasági üzemet, amelyet védeni szeretnünk, szeretnénk, ezek a kis mezőgazdasági üzemek ezek nagyon sürgősen rá vannak utalva a közvetlen kifizetésekre, amelyek az első és a második pillérből jönnek, és azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy intenzíven foglalkozzunk a biztosítási mechanizmusokkal, és a mezőgazdasági bizottságban valóban lehetőségeket mutassunk fel arra, hogy a jelenlegi vagy a jövőbeni válságokat jobban tudjuk kezelni. Az USA-ban is egy, egy egységes rendszer van, és végig kellene gondolnunk, hogy a 28 tagállamban nem lehetne-e ezt biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bozel képviselő. Köszönöm szépen. A mai nap a gazdák nem csak a kockázatkezelést követelik, hanem főleg olyan eszközöket, amelyek révén a megelőzés megvalósítható. Így azt is kimondhatjuk, hogy jelenleg teljesen privatizált az egész szektor, legalábbis a tejszektorban mindenképpen így van, amennyiben nagyon nehéz válságos időszak következik, a kockázatkezelést különböző biztosítási társaságok vagy kölcsönösségi alapok igénybevételével valósítjuk meg. Tehát gyakorlatilag a nemzeti garancia alapoknak a helyébe ezek léptek. És így kivontuk őket az állami felügyelet alól is. Jelenleg ezeknek az alapoknak a kezelése mind egészségügyi, mind környezetvédelmi szempontból, illetve a különböző befizetések szempontjából két, egy kettős rendszeren alapul, van az önkéntes, illetve a kötelező rendszer, hogyha 20 eurós befizetéseket eszközölünk éves szinten, de emellett még nagyon sok más befizetés terheli a gazdákat, amik szektoriális megoszlásban jelentkeznek drasztikus helyzet alakult ki. Tulajdonképpen az F, a kölcsönösségi alapokból való kivétel szempontjából ezt hogyan képzelik önök el, illetve milyen más stratégiákat tudunk biztosítani a gazdáknak azok után, hogy kitettük őket a bankok és biztosító társak, társaságok kényének. Köszönöm. Eh, govorimo o zelo pomembnem področju. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen most egy nagyon fontos területről beszélünk. Ma sokkal inkább, mint eh, a korábbi időszakok eh, során bármikor. Azért is van ez így, mert ezek a kockázatok gyakorlatilag olyan helyzetbe hozzák a gazdaságokat, hogy egyre kevesebb a bevételük, és a, nemzet, a természeti katasztrófák az utóbbi időszakban sokkal meg, Zódtak. Ez történt például a gyümölcsfákkal, illetve a szőlőtőkékkel is ebben az évben. Én reméltem azt, hogy 150 tonna almát tudok majd learatni, de végül is csak 10 tonnára futotta idén. Köszönjük szépen az információkat, de én azt szeretném megkérdezni, hogy mit tudunk konkrétan tenni európai szinten a helyzet javítása érdekében. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban gyakorlatilag 85-90 százaléka a gazdaságoknak biztosítással rendelkezik. Ez egészen más képet fest, mint az európai kép. Például Szlovéniában csak 10%-a van biztosítva a gazdaságoknak. Nem tudom, hogy mit kellene tennünk, csökkenteni a termelést, vagy pedig inkább a kompenzációs rendszert kellene emelni, fogalmam sincs, de én úgy gondolom, hogy több eszközre van szükségünk, olyan eszközökre, amelyek révén ezeket az elemeket biztosítani tudjuk. Még egyszer el szeretném mondani azt, hogy az Egyesült Államokban 90%-a az alapoknak ezeket a célokat szolgálja, miközben Európában sokkal kevesebb elenyésző arányt tesz ki a biztosított gazdaságok aránya. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy a költségvetés egy vagy két harmadát ilyen típusú a költségekre vagy kiadásokra kellene fordítanunk, mert az is egyértelmű, hogy nem lesznek új alapok, nem állnak majd rendelkezésre új források, de a kapon belül azért az átcsoportosításokat meg lehetne helyteni annak érdekében, hogy mindez meg tudjon valósulni. Lehet, hogy kevesebbet kellene adni hektor, hektáranként, de több, nagyobb mértékű biztosítás vagy lefedettséget kellene adni. Köszönöm szépen, DESZ képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jelentkeztem, mert az USA rendszeréről is szó volt. Meghökkentett, hogy az amerikaiak hogyan mutatták be a saját rendszerüket. Ez nem vonatkozik az állattermelésre és a feldolgozásra, hanem kizárólag a mező a szántóföldi terményekre. Az én fiamnak például van a jégkárbiztosítéka, a viharbiztosítása. A mostani agrárpolitika azt is lehetővé tenni a tagalomok számára, hogy a pénzeket a biztosítási rendszerekre használják fel, hiszen csak fel kellene használni. Hogy Európa, európai szabályokra van szükség, a természeti katasztrófák területén az igaz de európai biztosítási rendszer nem működne. A 28 tagállam túlontúl különböző ahhoz, hogy ezt Brüsszelből meg lehetne szervezni. Egyetérte velem abban, hogy itt erős nemzeti hatáskört kellene biztosítani, még ha a szabályokat Brüsszelben is hasz, fogadnák el, a végrehajtás tagállami kell, hogy legyen. Tegnap Bajorországban egy nagy rendezvényen vettem részt, és sok gazdálkodó azt kéri, hogy a nemzeti adójogszabályokat változtass meg, változtassák meg, vagy a sertéstartók, vagy a tejtermelők azt mondták, hogy ha jobb években adómentesen takarékokat képezhetnének, megtakarítást képezhetnének adómentesen, ez volna a legjobb biztosíték. Hogyan látja ezt ön? Tudom szóval te. Danten úr. Köszönöm szépen. Szeretnék elnézést kérni, mert nem tudtam meghallgatni a felszólalást, de viszont alkalmam nyílt megnézni, elolvasni ezt a dokumentumot még korábban. Két megjegyzésem lenne. Amikor másokkal összehasonlítjuk magunkat, például az amerikai rendszerrel, akkor abból világosan kiderül, hogy lemaradásba vagyunk a marakesi szerződéshez képest is, tehát itt különböző lépéseket kell meglépnünk, megtennünk. Másodszorban viszont A kapreforma kapcsolatban fontosan azt látni, hogy az Európai Parlament tovább szeretett volna menni, például a zöldség, gyümölcs, illetve a borágazatban, és tulajdonképpen a tanács volt az, amely megmakacsolta magát, és ezért én egyet is értek Albert Dessel abban, hogy ebben az ügyben még tovább kellene mennünk. A biztosítási piacra vonatkozó jogrend annyira különböző a különböző tagállamokban jelenleg, hogy nem fogunk tudni ebből a szempontból egy egységes rendszert létrehozni, én úgy gondolom, hogy a kap nak lenne a feladata az, hogy az orientációkat megtegye, és olyan eszközöket biztosítson, amelyeknek révén a nemzeti jogba átültetett módon a helyzetet rendezni tudja minden, minden egyes tagállam. Aztán itt van a biztosítási piac kialakulása. Ez egy nagyon fontos megoldás az árvolatilitás, illetve a válságkezelés szempontjából, én szerintem nagyon sajnálatos az, hogy mi európaianként nem teszünk semmit ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sikerült a kérdések sorát lezárni. Úgy látom, hogy senki más sem akar hozzászólni, esetleg az Európai Bizottság. Tessék! Bardzo proszę. Tessék, a szó. Köszönöm szépen. Én is azt tudom elmondani, hogy ez a tanulmány szerintünk nagyon fontos és hasznos anyag azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk Európában bevétel biztosítani, stabilizálni a gazdák számára. Fontosak azok az ajánlások, amelyeket meghallgathattunk, és természetesen szeretnénk együttműködni a tanulmány készítőivel annak érdekében, hogy együtt tovább megértsük a probléma mögöttes okait, és hogy mit lehet tenni majd a jövőben a probléma megoldása érdekében. Tehát még egyszer örülünk, nagyon köszönjük, nagyon sok munka vár még ránk, és úgy gondoljuk, hogy itt sok jó javaslat szerepel, amelyeket szívesen beveszünk mi is a javaslataink közé. Köszönöm szépen. Most pedig ezen a ponton az a legjobb, hogyha visszaadjuk a szót a szakértőinknek, eldönthetik, hogy milyen sorrendben kívánnak reagálni a felvetésekre. Köszönöm szépen, úr fogok beszélni, hogy egy kicsit a tolmácsok pihenjenek. Igen, valóban itt vannak olyan új utak, amelyeken el tudunk indulni. Én két témára szeretnék most összpontosítani. A koherencia az egyik, és az európai keret a másik. Amikor a piramist elkészítettük, akkor valóban a koherenciát szerettük volna biztosítani a különböző szereplők és különböző tevékenységek között nagyon fontos, hogy gazdaságok szintjén meg tudjuk valósítani a kockázatkezelést, és egyébként ez össze is függ a Danten jelentés bizonyos részeivel, amelyek arra mutatnak rá, hogy az egyes ágazatokon belül kiegyensúlyozott helyzeteket kell, ki, kell megteremteni. Ezen keresztül egy elő, tehát a, ahogy Paolo de Castro úr is elmondta, nagyon fontos a megelőzés a kockázatkezelés területén. Ez egy lenyugtató hatással bíró piaci eszköz, tehát ez a koherencia szempontjából rendkívül fontos, és ezen kívül pedig a, az adózási ügyek is megoldást találjanak nagyon fontos lenne az, hogy a gazdaságokban legyen egyfajta koherencia nemzeti szinten, abból a szempontból, hogy mikor takarítanak meg a gazdák, és mikor fektetnek be költséges berendezésekbe. Mindig beszélhetünk a jelenlegi válságról, de azért nagyon furcsa az, hogy azt látjuk, hogy bizonyos tagállamok továbbra is a tejpiacot támogatják, most pedig azt mondják, hogy akkor ezt EU szinten próbáljuk meg lecsökkenteni a túltermelést. Nos, itt is koherenciára lenne szükség, és az Európai Bizottság részéről is koherens megközelítésre lenne szükség. Kedves kollégák, jó lenne, hogyha előre láthatnánk azt, hogy az Európai Bizottság mikor fog közbelépni, mert ezzel lehetne a volatilitást csökkenteni, a kockázatokat megfelelőképpen kezelni, az, egy, a, az állami támogatások és az egyszeri kifizetések terén egyaránt fontos lenne, hogy az első és a második pillér szempontjából egy közös megközelítést tudjunk alkalmazni. Együttműködés, az egyes pilléren belül, illetve a második pilléren belül, tehát itt további koherenciára van szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy enélkül nem beszélhetünk semmiről. Azután különböző megközelítésekről van szó, van a 202-es cikk, amely a megelőzéssel foglalkozik, ahogyan Danten úr is utalt erre, ahogy kitört a válság, azért az eléggé furcsa, hogy most azt kérjük, hogy most tegyünk valamit, hát azért ez enyhén szólva későn érkezik, ez a javaslat. Aztán nézzük a közösségi szintet, itt is sokat lehet még tenni, annak érdekében, hogy bizonyos dolgok megvalósuljanak, de ugyanakkor nem vagyunk meggyőződve arról, hogy egy, egy európai keret a lehető leghatékonyabb felhasználási módja az alapoknak. Ezen kívül pedig különbözőek a kockázati szintek is. Mi azt szerettük volna, hogyha abból tudunk kiindulni, ami ma létezik, és olyan javaslatokat tudnánk kidolgozni, amelyek a kapot előre viszik egyfajta konstruktív rendszerben. Van egy állami támogatási rendszer is, ezt is fel kell tudni használni, tagállamok is már részben megteszik, de egyelőre a meglévő kereteket próbáljuk meg megtölteni tartalommal, és ne egy teljes átformálására törekedjünk a jogszabályi háttérnek, mert elképzelhető, hogy úgy kevésbé lenne rugalmas az egész rendszer. Láthatjuk is egyébként, hogy tagállamonként nagyon különböző a helyzet, úgyhogy állandóan közösségi keretekről beszélni szerintem jelenleg nem a leghatékonyabb megoldást segíteni elő. Próbáljuk meg az Európai Uniót azokra a területekre összpontosítani, amelyeken a lehető legnagyobb hozzáadott értéket tudja adni, ilyen például az oktatás, a képzés területe, és a meglévő mechanizmusok alkalmazásának megértése, megtanulása. És végül pedig a válság szempontjából nagyon fontos, hogy a jelenlegi tej ágazati válságból kilábaljunk, 2020-ra vonatkozólag végig kellene gondolni a jelenlegi válságot, és le kell vonni majd a tanulságokat. A mi alapgondolatunk azon alapszik, hogy a kap a következő évek során mindenféle területről hatalmas nyomásnak lesz kitéve, és elképzelhető, hogy nem fogja tudni, nem fogjuk tudni tartani, hogy fenntartani ezt a rendszert. Fontos lenne ezért az, hogy egy európai szintű megoldást találjunk az európai mezőgazdaság számára, lehető legjobban kihasználjuk a rendelkezésre álló eszközöket a gazdák megsegítése érdekében végig kellene gondolni azt, hogy hogyan tudjuk mobilizálni a lehető leghatékonyabb módon a meglévő közösségi eszközöket. Amikor a jelenlegihez hasonló a válsággal kell megküzdenünk, akkor mechanizmusokra van szükség. Tehát közös keretek, koherencia, monopóliumokra azonban nincsen szükség közösségi szinten, de ugyanakkor sokat tehetünk, például abból, hogyha a bevált gyakorlatokból tudunk tanulni az egyes pillérben, a második pillérben, vagy akár a közvetlen kifizetések terén is. Si yo quisiera añadir algunas cuestiones... Eh, Én néhány gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Nagyon sok kérdés eh, hangzott el, és sokan beszéltek arról is, hogy eh, esetleg egy kockázatkezelési és biztosítási alapot kellene létrehoznunk a mezőgazdaságban. Ez mindenképpen okos gondolat, de mégis a megvalósítás terén nagyon nehézkesnek tűnik, mert úgy tűnik, hogy Európa keleti, nyugati, északi és déli felén egészen más gyakorlatok léteznek. Amennyiben léteznek közös alap, és az összes mezőgazdasági kockázatot közös szintre emelnénk, az azt jelenteni, hogy nagyon komplex módon át kellene szerveznünk a költségvetést is a kapon belül. Erre a az állam és kormányfők adhatnak csak felhatalmazást. Sajnos nem minden tagállamban azonosak a kockázatok. Második kérdés. Ez tulajdonképpen egyfajta megtakarítási számlára utal, hogy a jól működő években félre tudjunk tenni valamit a soványabb évek számára. Ez nagyon logikusnak tűnik, de rendkívül komplex a gyakorlatban. Ugyanis ilyen kultúra nem is létezik a mezőgazdaságban, és ezen kívül fontos lenne, hogy információs bázisok alapján tudjunk dolgozni láthatjuk azt is, hogy ez csak így működőképes a kockázatkezelés területen. És aztán ott vannak az adózási különbségek is, mert ezekben a tagállamok, ezekben a, a különböző tagállamokban egészen máshogy néz ki ez a helyzet. Elképzelhető, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a megtakarítást támogatják, már most is, más tagállamokban viszont ezt nem annyira mm, szorgalmazzák. Ez egy nagyon jó gondolat, nagyon egyszerűnek tűnhet, de aztán, hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy rendkívül bonyolult lenne bevezetni. Aztán a kockázatkezelési mechanizmus önmagában nem tölti be feladatát, egész egyszerűen azért, mert nem jól működik, és nem világos a jogi helyzet sem, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet beindítani ezt az alapot. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez önkényes döntésekre adna lehetőséget. Egyáltalán mi az, hogy válság? Mivel definiáljuk a válságot, hogyan tudjuk ezt meghatározni? Nem lehetünk önkényesek. Bizonyos esetekben majd azt mondjuk, hogy ez válság, máskor meg azt mondjuk, hogy ez nem válság. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon világos szabályrendszerre van szükség, definíciókra, és úgy lehet majd felhasználni ezeket a eszközöket. Ilyen szempontból a költségvetés is alapvető fontosságú, mert a válság közelésére fordított összegek nem szerepelhetnek az általános költségvetésben. Ez nehézségekhez vezetne. A következő megjegyzés arra vonatkozott, hogy a tejpiacon hogyan valósul meg mindez. Itt most szeretném megosztani önökkel egy gondolatomat. Olyan szektorokban, a, mint ahol nagyon komoly erő összpontosul, elképzelhető, hogy a piac rendező hatása is nagyon centralizált ennek. Ezen kívül viszont azt is látni kell, hogy mindez a versenyjoggal is ütközésbe kerülhet. Ugye ezt a problémát még eddig sohasem oldottuk meg, tehát itt még részletesebb vitákra lenne szükség vagy egyáltalán meddig valósítható meg mindez, anélkül, hogy a versenyjogba ütköznénk. Ezt világosabbá kellene tenni. Van itt egy másik fontos kérdés is. A kockázatkezeléssel kapcsolatban és a vonatkozó eszközökkel kapcsolatban. Mindez nem járul hozzá, hogy egy strukturális változásokat valósítsunk meg, hogyha továbbra is csökkennek az árak évek alatt állandóan, akkor mindezt nem tudjuk a kockázatkezelésen keresztül megoldani. Mert ez nem egy valós kockázat, hanem inkább egy strukturális válság. És ebben az esetben az egész ágazat restruktúrációjára van szükség. A kockázatkezelésről csak akkor beszélhetünk, hogyha egy évben van válság, de nem egymás követő évek során többször is. És végül pedig még azt szeretném elmondani, hogy mi azt javasoljuk, hogy hozzunk létre egy európai árobszervatóriumot, ezen keresztül automatikus indikátorokat lehet kialakítani a válságkezelésre vonatkozólag. Európának információkra, adatbankokra és sokkal elmélyültebb információ cserére lenne szüksége. Itt még sokkal többet kell tennünk ezen a területen, és végül pedig úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kap a biztosításokat, tehát a bevétel biztosításokat nem szabályozza. Itt beszéltünk közös alapokról, megtakarítási alapokról, beszéltünk olyan mechanizmusokról, amelyek hozzájárulnak a bevételek stabilizálásához, de biztosításokról viszont nem esik szó. Mi viszont azt szeretnénk, hogy legyen ilyenfajta biztosítása a jövedelmen garanciájára. Mert így lehet csak garantálni a betakarítások jövedelmezőségét is. Tehát ez egy újabb eszköz lehetne a kezünkbe, amelynek az lenne a célja, hogy a jövedelmeket meg tudjuk őrizni. Ezzel kapcsolatban lenne még egy kis megjegyzésem is. Mondja a következő felszólalóm. Figyelembe kell venni a kifizetések lehetséges csökkenését azokat a kifejezetéseket, amelyeket tehát a gazdálkozók kapnak meg. Javaslatunk csak azt a lehetőséget vizsgálta meg, hogy a közvetlen kifizetéseket csökkentik a nagy gazdálkodók számára. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a kis gazdaságok, a kis, kis területen gazdálkodók sokkal szignifikánsabban támogatandóak. Az így felszabaduló pénzt pedig ezen kis gazdálkodók kezelésére lehetne fordítani. Illetve arra lehetne ösztönözni ezeket a gazdas, azon gazdaságokat, akik piacorientáltabbak, hogy vásároljanak megfelelő biztosítást a piacon. Ez az egyik szempont. A másik szempont, melyről többször említés tétetett, maga a VTO, a VTO normái. és az a lehetőség, hogy a nem súlyos veszteségek támogatására um, eszközökkel éljünk a 30%-os küszöb alatt. Úgy gondoljuk, hogy nem nekünk kell persze a marakkesi megállapodás fölött őrködő szervnek lennie, lennünk, de ugyanakkor a nem súlyos kockázatok tekintetében valamilyen fajta biztos, biztosítási rendszerre szükség van. Meg kell vizsgálni, hogy mely ágazatban súlyosak az ilyen veszteségek, például ahol a 30%-os veszteségnél kisebb veszteség is akár a gazdaság megszűnéséhez megszűnéséhez vezethet. A kap ugyanakkor nem csak a zöld dobozos, a green box kezdeményezésekre terjed ki, hanem a sárga vagy az ember box szabályok is végrehajthatóak. Azt hiszem, ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen. Még én magam is hozzá szeretnék valamit tenni. A kérdés az, hogy hogyan definiálhatjuk a válságot. Milyen kategóriák alapján lehet, milyen kritériumok alapján lehet meghatározni, hogy mi is volna, mi fan teremne a válság. Tehát mikor kell életbe lépni a krízis elleni intézkedéseknek? Ugyanakkor a megelőző intézkedések mindig olcsóbbak, mint hogyha a piac már a bekövetkezett krízisre reagál. És ebben az esetben a megelőzéssel a piaci stabilitással veszélyeztetjük, már pedig éppen ez a piaci stabilitás a legfontosabb. Egy bizonyos fajta piaci intuícióra van szükség, hogy a döntéshozók tudják, hogy mikor milyen lépést kell megtenni. Az Európai Bizottság másként működik, ugyanakkor azt mondja, nincs válság, nincs válság, és amikor a krízis beütött, a bizottság azt mondja, látjuk az alagút végén felsejleni a fényt, a pislafényt. De hát nem csak erről van szó. Láthatjuk a tejpiaci válságot. Mert senkinek kétsége nem férhet hozzá, hogy ez egy válság. Emlékszem még Fischer Ból biztos asszonyra, aki időre játszott, nem akart semmit se tenni a tejpiac, a tejágazat megmentése érdekében, és így hatalmas költségek jelentkeztek. Végezetül persze a piac restruktúrálódott volna, de ez az átalakulás sok gazdaság és sok gazdálkodó gazdasági végét jelentette volna. Persze, a politikának néha népszerűtlen döntéseket is kell hoznia. Márpedig a kockázat semmiképpen sem népszerű. Hogyha mondjuk az éghajlatból eredő termelési problémák jelentkeznek, mondjuk túltermelés jelentkezik, 10-15%-kal nő valamilyen termény hozama mennyisége. Hogyha most gyorsan kivezetjük ezt a túltermelést a piacról, akkor ez a más piacokat is támogathatja. Ám a kap legutolsó reformja során, bár minden jót meg akartunk tenni, bár a bizottság és a tanácsra bíztuk ezt, hogy hogyan lehet a közvetlen piaci eszközök, intervenciós eszközök hatását korlátozni. Ugyanakkor ez most már nem biztos, hogy a piac jövője szempontjából célra vezető. Egyértelmű stabilizációra van szükség a piacon, ezt látjuk a jelenlegi esetben, erről bizony sokat cseréltünk eszmét. Köszönöm szépen a tanulmányt, a tanulmány szerzőinek, és örülök annak, hogy a bizottság arról tájékoztatta önöket, hogy találkozik önökkel, és megvitatják a tanulmány észrevételeit, elmélyült eszmecserét folytatva. Köszönjük a következtetéseiket a jelenlegi eszközök, illetve a KAP reform után bevezethető biztosítási eszközök tekintetében. Azt hiszem, hogy ez a téma velünk marad. Rendben van, a napirendnek ezt a pontját lezártuk. Köszönjük az együttműködésüket, köszönjük a bemutatót, köszönjük a tanulmányt magát. Proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do punktu piątego. Hölgyeim és Uraim! Most pedig a bizottság előadása következik a közelmúltbeli és várható felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról. Wiemy, że te akty wzbudzają wiele wątpliwości, pytań, często nas zaskakują. A delegát jogi aktusok egy sor kérdés, hogy nem mondjam, egy sor kételynek adnak teret. Éppen ezért különösen örülünk annak, hogy a bizottsággal párbeszédet kezdhetünk a delegált jogi aktusokról, melyeket a bizottság tervez bevezetni. Jens Schaps, a DG Agri C igazgatóságának, a közös piacszervezési igazgatóságnak az igazgatója, előadás után pedig a képviselőtársaim kérdezhetnek az igazgatótól. Tessék, parancsoljon! Thank you, uh, Chairman, for this uh, opportunity uh, to present. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy uh, lehetőségünk kínálkozik arra, hogy a delegált jogi oktusokról tájékoztassuk önöket work in progress valóban zajlik a munka, tehát egy folyamatos betekintést adunk a DG Agri keretében zajló munkában, munkában mely munkában szorosan együttműködünk a tisztelt házzal. Mint tudják, főleg a közös piac szervezésre koncentrálunk munkánkban, ahol feladatunk abban áll, hogy a meglévő szabályokat új delegált jogi aktusokká váltsuk, azokra fordítsuk le. Az első lépés számunkra abban rejlett, hogy 200 bizottsági rendeletet kellett átalakítanunk, Mi több úgy számoltunk, hogy 200, 200 végrehajtó és 200 delegált jogi aktusra volna szükség. Hát ez elfogadhatatlanul sok, nem kívánatos ennyi jogi aktust elfogadni, kidolgozni. Éppen ezért megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne csökkenteni a jogi aktusok számát, anélkül persze, hogy az alap a kiinduló jogi aktusokhoz hozzá kelljen nyúlni. A célunk az volt, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, növeljük a koherenciát, csökkentsük a hiba százalékot, és nem utolsó sorban, persze az adminisztratív terheket is csökkentsük. Mindez persze az egyeztetési folyamat keretén belül. ugyanakkor a jogbiztonságot is meg akarjuk erősíteni, megvizsgálva azt, hogy hogyan lehet még hozzáférhetőbbé, még olvashatóbbá, még érthetőbbé tenni a jogszabályokat éppen az érintettek számára. És ez a fő célunk, mely vezet bennünket. Ezért végül is nem teszünk mást, mint hogy a folyamat végén egy SAC per kb. Nagybá, nagyjából 20 delegált és SAC per kb. nagyjából 20 végrehajtó jogi aktust fogadjunk el, melyek a teljes KPS területére, közös piac szervezés területére kiterjednek. Meg szeretném köszönni a Parlament Agri szakbizottságának, hogy aktívan részt vett ebben a munkában, ebben az előkészítő és egyszerűsítő munkában nagyon aktív szerepet játszott az Agri. Mondanom sem kell, hogy az Agri bizottság képviselői mindig szívesen látott vendégek a szakértői csoportokban. Még egyszer meg szeretném erősíteni, hogy ez a meghívás állandó, továbbra is érvényes, jöjjenek, vegyenek részt a szakértői munkacsoportokban, hogyha gondolják. Üdvözöljük azt a megközelítést is, hogy rendszeresen kapcsolatba lépünk az előadókkal, a parlamenti előadókkal, esetünkben Danton képviselővel, Dante képviselővel. És kijelenthetem, hogy igazán támaszkodhatunk a tisztelt házban felgyűlemlet szakértelemre, amikor Próbáljuk egyszerűsíteni a szabályokat, és próbálunk tovább lépni a jogi aktusok elfogadása területén. Természetesen mindig bármely képviselő felveheti velünk a kapcsolatot, bilaterálisan is az önök rendelkezésére állok. Én magam és munkatársaim akár általános, akár specifikus kérdéseket szeretnének feltenni, állunk a rendelkezésükre. Lássuk tehát a state of plight, lássuk tehát, hogy hol tartunk, hol állunk. A titkárság és a parlamenti képviselők számára összeállítottuk a legújabb helyzetről való áttekintést, a KPS Alignment, vagy kiigazítási programról egy táblázatot is átadtunk. Ebből láthatják, hogy nagyon nagy előrelépés sikerült elérni az elmúlt hónapokban. A közös piac szervezés egyszerűsítése területén. Április végén tájékoztattuk legutóbb a tisztelt házat. Az elmúlt két hónapban ezt nyugodtan kijelenthetem. Olyan delegált rendeleteket tudtunk megfogalmazni, amelyeket most a scrutiny vagy a vizsgálati eljárás során eljutottunk a két társjogalkotóhoz. Főleg például a magántárolás és a public intervention, tehát a közkész beavatkozása területén, vagy pedig a mezőgazdasági eh, tanúsítványok, engedélyek kiadása, illetve nemzeti eh, bor támogatási program, illetve a cukor értékmegosztási szabályokra terjed ki egy delegált jogi aktus, melyet most a parlament vizsgál éppen. Van egy sor olyan fontos delegált jogi aktus, melyek az előkészítés folyamatában vannak, az elkövetkező néhány hónapban készítjük ezeket el, és bizakodó vagyok abban, hogy évvége előtt sikerül ezeket a társi jogalkotókkal áttekintetni. A zöldséggyümölcs delegált jogi aktus, aztán a karkasz klasszifikáció, azután a tagállami izam szabály, bejelentési kötelezettség rendszerem. És van egy nagyon fontos kezdeményezés, ezek az iskolára vonatkozó kezdeményezések, iskolatei, iskola gyümölcs programok. Ezekről és delegált és végrehajtó jogi aktust tervezünk létrehajtani. Bizakodók vagyunk benne, hogy még 2016 során eljutnak önökhöz ezek a jogi aktus tervezetek. Végezetül el szeretném mondani, hogy egy-két régi jogi aktust kivontunk a forgalomból, a rolling programot, 60 bizottsági rendeletet pedig az áttekintő műveletünk során érvénytelenítettünk, és az is teljesen világos, hogy további lehetőséget keresünk arra, hogy hogyan lehet egyes jogszabályokat kivezetni, olyanokat, amelyekre például a sunset záradékok, a sunset klózok vonatkoznak. Ennyit tudnék bevezetőképpen mondani, de bármely részletkérdésben, bármely delegált jogi aktus tekintetében szívesen válaszolok önöknek. Mi a parlament kezében vagyunk persze, de azt szeretném kérdezni a képviselőket, hogy valamely témában ha specifikus kérdésük van, azokat tegyék fel nyugodtan, hiszen számukra mindegyik egyformán fontos, de hát önök számára lehet, hogy az egyik fontosabb, mint a másik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrew Jakub képviselő. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megengedik, szeretnék visszatérni a szőlőtermelésre, bortermelésre, amelyet felvetettek. Négy egyes dolgok már elhangzottak márciusban, amikor feltettünk egy kérdést az Európai Bizottságnak, amely lehetővé tette ennek a témának újra napirendre tűzését. Először is, ami a tartalmi kérdéseket illeti, azt gondolom, hogy fontos lenne az egész szöveget megkapni, amit az Európai Bizottság módosítani kíván hogy pontos és átfogó képet kapjunk arról, hogy az Európai Bizottság mit akar ebben az ágazatban elérni. Ami az anyag tartalmi részét illeti, ez egy nagyon érzékeny dolog, nem szabad elfelejteni azt, hogy hogy mi a helyzet a 2008-as reformmal sem pedig a 2013-as reform szőlő és bortermelésre vonatkozó részét. Mm, nagyon fontos fenntartani azt, hogy ez, erre az ágazatra vonatkozó specifikus rendelkezéseket. Aztán azokat a szabályokat, amelyek rendkívül érdekesek, hiszen tudjuk, amelyek a földrajzi ered, eredet meghatározás, meghatározásra vonatkoznak, a címkézésre vonatkoznak, illetve a hagyományos megnevezésekre vonatkoznak. Emellett nagyon fontos, az, hogy a szabályok olvashatóak és érthetőek legyenek a mindenki számára, és a földrajzi eredet meghatározásra vonatkozó szabályokat meg kell tartani mindenképpen abban a szövegben, amelyet majd nekünk benyújtanak. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. En tant que, que rapporteur, je voudrais... Köszönöm szépen, elnök úr, jelentéstevőként. Szeretnék köszönetet mondani a főigazgató úrnak és munkatársainak. Kiváló volt a párbeszéd. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a titkárság azonban még mindig nem tudja, hogy kik azok az árnyékjelentéstevők, akiknek e, együtt kellene működni velem a szöveg kidolgozásában, úgyhogy egy kicsit magányosan érzem magam. Köszönöm az Európai Bizottságnak a kiváló minőségű eszmecserét. Most négy a szöveget zártak le, amelyet megkapott a parlament. Van egy delegált jogi aktus a magántárolással kapcsolatban, ez egyszerűsítés eredménye, és a tanács részéről itt konszenzus van ezzel kapcsolatban. Két ország van gyakorlatilag, amelynek csak, csak két országnak van a kételjei ezzel kapcsolatban és az Európa a Parlament pedig nem fűzött megjegyzést ezzel kapcsolatban, illetve a bizonyítványokkal kapcsolatban, vagy a tanúsítványokkal kapcsolatban e, is van egy e, jogi aktus. Itt egyrészt az információ kezelése merül fel, amely nagyon fontos a piac követéséhez. Hadd emlékeztessek az előző eszmecserére, a mezőgazdasági szakbizottság azt kívánta, hogy nem mondjam, hogy követelte, hogy megkapjuk azokat az adatokat, amelyek az új orientációk meghatározásához szükségesek, vagy ehhez használják őket. Ami a zöldség gyümölcstermelést illeti, ez a harmadik aktus, eh, itt sajnos csökkentik a pénzösszegeket, eh, azonban országonként lehet meghatározni a pénzeket, Három eh, ezer eh, tonnás mozgástér van azonban országonként, úgyhogy elég nagy a konszenzus. Az utolsó jogi aktus pedig a cukorra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van a legtöbb megjegyezni eh, valom. A szöveg, amit beadtam, benyújtottak hozzánk, ez egy nagyon hosszú tárgyalásnak az eredménye volt, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament nagyon oda fog figyelni a politikai megegyezésre, nem a DG Agriba, de másutt az Európai Bizottságban voltak olyan igazgatók, illetve igazgatóságok, amelyek a mezőgazdaságból akarják visszaszerezni azt, amit elvesztettek a saját ágazatukban a parlament, illetve tanácsi szavazáson során. A parlament ezt nem fogja megengedni, úgyhogy ezt mindenkinek szeretném világosá tenni. A DJ eh, Agri eh, támaszkodhat a parlament támogatására a többi igazgatósága vagy főigazgatósága folytatott eh, egyeztetés során. Illetve van két szöveg, amelyeket várunk. Az egyik a borról, ahogy ezt már többször is felvetettük, nem elégedhetünk meg e, e, azzal, hogy ezt kiragadjuk, ezt a részterületet, globális e, vitára van szükség, sajnos több személy alá tartozik ez a téma, azonban ami az azonosítást illeti, hagyományos módszer, földre az eredet meghatározás, hagyományos meghatározás, stb. Ezt világosan kell meghatározni, hogy ne legyen hiba lehetőség ebben az ágazatban. Aztán, ami a zöldség gyümölcs termelést illeti, nagyon előre haladt a vita, nagyon sok megjegyzés felvetődött, ezeket figyelembe vette az Európai Bizottság, ezt köszönöm. Van még néhány dolog, ami, itt nyitott a program beindításával kapcsolatban, amit tisztázni kell, a piaci mechanizmusokkal kapcsolatban azt mondták nekünk, hogy a szövetkezeti forma az egy termelési formának egy specifikus változata. Most a 22-es cikk életbe lépése óta most azt mondják, hogy a szövetkezetekre egy külön szöveget kell meghatározni, mert ennek csak az egyszerű megemlítése nem elegendő, úgyhogy egy általános tisztázásra van szükség. Köszönöm szépen. Desszúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégám, Danta úr kiváló témákat vetett fel, és hálás vagyok neki, hogy nagyon figyelemmel kíséri ezeket a delegált jogi aktusokat. A rendszerrel kapcsolatban van egy megjegyzésem, ami a delegált jogi aktusokat illeti, ezeket a Lisszaboni szerződési jól szabályozza. A parlament, illetve a tanács fellépése nélkül jogerőre érvénye, érvényre léphetnek, tehát nem bürokratikusak. Ami azonban jó a Lisszaboni szerződésben, az az, hogy e, akár az a parlament, akár a tanács megjegyzése vagy fellépése elegendő ahhoz, hogy megakassza ezeket a, ennek, ezeknek az életbelépését, tehát nem kell mind a kettőnek fenntartásokat megfogalmaznia. Nemrégiben a parlament történelmében egy nagyon fontos fejezetet nyitottunk meg. A bizottsággal elkezdhettük a tárgyalásokat delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság a delegált jogi aktusokon keresztül megpróbál valamit, amit politikailag nem tudott érvényesíteni, delegált jogi aktusokkal érvényesíteni. A mezőgazdasági reform van, volt egy, erre egy példa, parlament a 0,3-as faktort soha nem tűzte eh, napirendre, és most az Európai Bizottság eh, delegált jogi aktusában megjelent ez a faktor, ez a tényező. A 0,3-as tényezővel kapcsolatban eh, nem lehetne elfogadni ezt a jogszabályt, protein növényekre vonatkoznak ezek a tényezők. 0,3-as tényezővel gyakorlatilag nem lehetne ilyen protein növényeket, fehérje növényeket termesztetni Európában 0,7-es tényezővel hatalmas területen. Az Európai Bizottság, hogyha készen áll, akkor a delegált jogi aktusokon keresztül jól együtt tudunk működni, és olyan megoldásokat találni, amelyek a gazdák érdekében állnak. Köszönöm. Pani poseł Aguilera. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság is itt van, még akkor, akkor is, hogyha nem az Agri főigazgatóság, hanem a Szankó főigazgatóság illetékességébe tartozott témát vetek fel. Áprilisban az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, amely a 2000 per 29-es irányelvet módosítaná növényegészségügy témában. Júliusig ezt le kellene zárni. Ez ez a módosítás, vagy javasolt módosítás, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, ezzel kapcsolatban az egészséggel kapcsolatos mm, rendelkezéseket felfizezik, főleg a behozott növényekkel kapcsolatban, citrus növényekkel kapcsolatban, azok a citrus növények, amelyeket, citrus gyümölcsök, amelyeket ipari területre, ipari mm, felhasználásra hoznak be, ezekkel kapcsolatban az ellenőrzést csökkentették. Hogyha egy citrus gyümölcs tehát szennyezetten érkezik be az Európai Unióba, akkor ezt már nehéz felkutatni, mert közös piac van. Tehát az Európai Bizottság elképesztő, hogy milyen rendelkezéseket kíván bevezetni a citrus gyümölcsök területén, most ellenőrzési intézkedéseket kell végrehajtani a 2029-es irányelvben. Ezt látjuk a közlönyben is amelyet május 13-án jelentettek be. Az Európai Bizottság különböző intézkedéseket fogalmaz itt meg. 2019-ig az van a szövegben, hogy 2019-ig nem kell állandóan ezeket az ellenőrzéseket lefolytatni, azonban a mellékletben pedig az van, hogy folyamatosan ellenőrizni kell. És az időszakos ellenőrzéseket felfüggesztik. Ez számomra elfogadhatatlan. Nagyon fontos ez a black spot betegség, ami a citrus gyümölcsöket támadja meg. Más témákról is beszélhetünk természetesen, de ezt aztán tényleg egyáltalán nem értem. Hogyan lehet itt azzal az indoklással, hogy az ipar használja fel ezeket a növényeket vagy gyümölcsöket, az ellenőrzést félretenni? Egy hatékony kezelésre van szükség, de ez csak akkor hat, igazán hatékony, hogyha a bárhova az Európai Unió bármelyik országába bekerült termékeket kezelik. Most itt beengedünk egy betegséget az Európai Unió területére, és, és utána panaszkodunk. Tudom, hogy nem az Agri főigazgatóságra tartozik ez, hanem a szankóra, de mindenképpen fontosnak tartottam, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Fel kell lépni ezzel kapcsolatban nem csak a parlamentnek, hanem a főigazgatóságnak, is ez nem elfogadható. Később azt mondjuk majd, hogy ez az EU-ba felütötte fejét ez a betegség, és akkor mit kezdjünk most ezzel? A növényegészségügy áll itt, forog itt kockán, tehát egy időleges intézkedést megpróbálnak tartós intézkedésé átalakítani, ez szerintem rendkívül súlyos még akkor is, hogyha a különböző eh, betegségekkel szemben eh, fellépünk, de úgy tűnik, hogy néha nagyon rugalmasan eh, járnak el itt egyesek a fogyasztók kárára. De Castro képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna felszólalni a delegált jogi aktusok tekintetében, de a kollégák már elmondták, főleg Michel Danten és Erika és Andrea, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Gyakorlatilag mi mindig is attól aggódunk, hogy nem fognak bennünket tájékoztatni az összes aspektusról, és túl kevés lesz az időnk is arra, hogy reagálni tudjunk. Itt főként a zöldséggyümölcs szektorra mondom, hogy azért itt történtek lépések, úgyhogy én is szeretném megköszönni a DJ Agrinak a munkáját, és természetesen remélem azt is,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 Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, kérdéseket. Azt hiszem, hogy ugyanaz az érdekünk, a lehető legzökkenőmentesebben eljárni ezzel a témával kapcsolatban, és csak megerősíteni tudom, amit elmondtunk már többször is, azt hiszem, hogy itt is osztják azt az érzést, hogy az együttműködés nagyon fontos. Természetesen mindig lehet javítani mindenen. Tudom, hogy egyes intézkedések összetettebbek, mint mások. Ami a gyümölcs-zöldség ágazatot illeti, Teljesen tudatában vagyok annak, hogy sokuknak ez kifejezetten aggasztó téma, foglalkoztat mindenkit, és mélységeiben meg kell vizsgálni, hogy konkrétan milyen problémáról van itt szó. Konkrétabban az is világos, Andrew úr említette, ha jól értettem, a bor piacra kerülési sztenderdjeit említette, marketing rendelkezéseket, illetve az, a címkézéssel kapcsolatban egy kicsit más a megközelítésünk. Hogyha megnézik a tervezést, az ötös rész, az egyebek témáról van itt szó. egy értékelési folyamaton kell átmenni, látjuk a nehézségeket, és főleg ami a borágazatból érkezett reakciókat illeti, világossá vált, hogy nagyon elővigyázatosan kell tovább lépni. Ami a többi témát illeti, közös megegyezésre van szükség politikai értelemben is, ahogy Dess úr is mondta, mi nem alapaktusokon keresztül akarunk öm, mm, szabályozni, mi egy bürokratikus testület vagyunk, mi a jogszabályokat alkalmazni kívánjuk. Az alapegyezményt nem erre nem vagyunk hatással, ehhez nem nyúlunk hozzá, hanem végrehajtási aktusokon keresztül szabályozunk, és ez irányította a munkánkat eddig, és biztos vagyok benne, hogy sikeresen tudjuk folytatni ezt a munkát. Aztán volt egy kérdés Kászia képviselőtől a eh, himlővel kapcsolatban illetve a black spot betegséggel kapcsolatban. Nem az én szakterületem ez, de hogyha megengedi, a DG Santé beli kollégáimnak, kollégáimnak át fogom adni a megjegyzéseit, és biztos vagyok benne, hogy legközelebb, amikor itt lesznek a parlamentben, akkor kitérnek erre. kollégáimra tekintek, ami a válaszokat illeti nem úgy tűnik, hogy nem tűnik úgy, hogy elfelejtettem volna valamit. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és bármikor szívesen újra visszatérünk. Köszönöm szépen. Természetesen vissza fogunk még térni ezekre a kérdésekre, önnek igaza van amikor azt mondja, hogy az alapvető dokumentumok szellemiségéhez kell ragaszkodni, ugyanakkor azért ezt nehéz meghatározni, néha nehéz megtalálni a hangunkat, néha pedig nehéz megőrizni ezt a szellemiséget. Persze én ezt inkább poénnak szántam. Természetesen várjuk azt, hogy önök együtt kívánnak velünk működni, és természetesen várjuk azt is, hogy Danten úr találkozzon velünk, és együtt tudjunk kidolgozni nagyon sok olyan kérdést, ami most még erre vár. Ezen kívül azt is biztosan örömmel látják, hogyha a, látjuk, hogyha a javaslatokban jobban szerepelnek az általunk javasolt kérdések. De persze ez megint csak nem a könnyű feladat, hiszen mi a gazdák elvárásaiból próbálunk meríteni, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Ezzel most le is zárhatjuk ezt a napirendi pontot, és így, kedves hölgyeim és uraim, tulajdonképpen a mai napunk végére értünk, 9 órakor kezdünk, holnap, holnap Kányéte képvis, biztos jön hozzánk, és a mezőgazdaság, illetve a klímaváltozás viszonyát fogjuk körüljárni, a különböző nehézségek figyelembevételével. Köszönöm szépen, és holnap találkozunk 9 órakor pontban. Szép estét kívánok!